Tisztelt kollégák, kérném, hogy foglaljanak helyet, és aláírjuk az intézményközi megállapodást a parlament, a tanács és a bizottság között a jobb jogalkotásról. Szeretnék köszönetet mondani a másik két intézménynek is. Először is Hennis Plaschert miniszter asszonynak, aki eljött ma is kész arra, hogy ezt aláírja velünk. Reméljük, hogy nem haragszik ránk, hogy Nikolás Schmidtnek Luxemburgból is köszönetet mondjak most, aki komoly erőfeszítéseket tett a megállapodás érdekében. Ugyanígy Juncker biztos, bizottsági elnök úr, őnek is köszönettel tartozunk, és Franz Timmermansnak, aki nagyon sok időt és energiát fektetett ebbe a tárgyalásba. Ugyanakkor szívből köszönök köszönetet mondok egy kollégának is a parlamentből, aki szívügyévé tette ezt a megállapodást, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlament számára egy mérföldkövet dolgozott ki az intézményközi együttműködés érdekében. Guy Verhofstadtról van szó, akinek köszönetet mondok, és kérem vegyen részt ő is a megállapodás aláírásában. Most pedig Henis Plasárt asszony, kérem akkor írjuk alá a megállapodást.